tisztelt képviselőtársaim főképviselő asszony biztos úr most pedig rátérünk a következő napirendi pontra a bizottság alelnökének az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a törökországi helyzet tárgyában. ez a napirendi pontunknak a tárgya és rögtön fel is kérem mogherini főképviselő asszonyt hogy tartsa meg az indtó gondolatait. ms mogherini you have the floor. Thank you very much, uh, Madam President. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony!